megszakított ülésszakot ezennel újra megnyitom. Kedves képviselőtársaim, kedves kollégák! A legtöbben pontosan tudják, hogy 1986. április 26-án mit csináltak, mit tettek erre a napra.